befejezem, hogy az Európai Parlament nagy többséggel Ukrajna területi és állambeli függetlenségét támogatja. Több állásfoglalásunkban már kifejezésre jutottuk, hogy e, és e héten is vita tárgya lesz, hogy a krím illegális elfoglalását, törvényellenes elfogadását nem fogadjuk el. A az ország stratégiáját támogatjuk, felszólítjuk az orosz köz, föderációt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi elveket, és az ukrán határól vonja vissza a csapatait, és mindenféle agressziótól tekintsen el olyan beavatkozástól, amely destabilizálja Ukrajnát. Hölgyeim és uraim, tudatában vagyunk annak a felelős, ennek felelősségének, és üdvözöljük mindazon lépést, amelyet az ukrán kormány azért tesz, hogy országának függetlenségét megtartsa, ezt támogatjuk, és ezzel együtt pedig a kormány kívánja elérni az országon belüli stabilitást. Az ukrán hatóságoknak fontos, hogy fellépjenek a korrupció ellen, csökkentsék a szociális társadalmi szakadékot, és stabilizálják a gazdaságot. A tanács E napi határozatát, hogy egy milliárd euró pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának, támogatjuk. A legutóbbi határozatunknak megfelelően megszüntet, e, bevezetjük az, unilat, az egyoldalú preferenciákat. Erre vonatkozó állásfoglalkot fogunk elfogadni. Az Európai Parlament május 25-én megfigyelő missziót küld az ukrajnai választásokra, amiről remélem, hogy tisztességesek lesznek, és remélhetőleg új, várhatóan békés fejezetet nyitnak Ukrajna fejezetében, amelyel a modern demokratikus államépítését kezdi meg. Meine Damen und Herren, in der Nacht vom 6. auf den 7. April 2000 április 6-áról 7-ére ez évben Ruandában 20 éves szomorú évfordulóját ül, emlékezték meg Ruandában a a népírtásnak, amikor 100 nap alatt 800 ezer embert gyilkoltak meg, zömmel nőket, gyermekeket, és rengeteg csecsemőt is. Egész családokat írtottak ki. amit a szomszédok, barátok is gyakran figyeltek, egyszerűen abból a banális okból, hogy más etnikai csoporthoz tartoztak. A világ közössége akkor elfordította tekintetét, nem tette eleget felelősségének. Az emberek, ember által tervezett ember elleni bűncselekménye bármikor megismétlődhet tegnap Ruandában, Sebrenyicában, nem tudjuk, hogy hol lesz a holnap, holnap ezután. Ha a ruandai népírtásból egy tanúságot levonhatunk, akkor az az, hogy nem szabad félretekintenünk. Nem lehet belső, egy állam belső ügyének, belügyének tekinteni a népírtást. A szisztematikus emberi jogsértés felelőseit pedig be kell számoltatni. Ez vonatkozik a szíri diktatúrára is. Nem szabad, hogy megmeneküljenek az igazságszolgáltatás büntetése alól a nemzeti és a nemzetközi jog, a nemzetközi büntetőbírósághoz tartozó ügyekezet. Ruanda megtalálta az útját, és az ország megpróbál a békés társadalmat építeni üzenjük, hogy támogatni szeretnénk őket ezen az úton, amely az ország számára biztonságos és békés jövőt alakít ki. Ruanda múltja azt igényli, hogy segíteni kell az országot azért, hogy azok a bűnözők, amelyek, akik bűncselekményeket követtek el, büntetést kapjanak, és hogy az ország gazdasági stabilitással békét teremthessen. Az Európai Parlament fejet hajt az áldozatok előtt. Kollégák, szomorú kötelességemnek teszek eleget múlt csütörtökön. Dominik Odiez kollégánk múlt csütörtökön 66 éves korában hosszú betegség után elhunyt. 2011-ben Dominik Bodis első francia ombudsman lett, és minden erővel dolgozott az állampolgárok jogaiért és az egyenjogúságért. Nagyon hosszú ideig közel-keleten volt riporter, és azt követően pedig külföldi munkát végző újságíró. Az Európai Parlamentben hosszú idő óta képviselő önök közül sokan tudják, hogy minden szempontból nagyszívű, mindenképpen tiszteletre méltó a ember volt a párbeszéd híve, aki hidat épített, és emlékeznünk kell arra is, hogy ez volt az a férfi, aki nagyon sok nehéz helyzeten kellett, hogy eh, helyzetet kellett, hogy átéljen életében, nagyon gyakran nyilvános támadtatásnak volt kitéve, ami később mindig igaztalannak bizonyult. Ezekben a nehéz órákban együttérzünk gondolatban családtagjaival kérem, hogy Rodis kollega és a ruandai áldozatok érdekében most egy perces néme felállással adózzunk. Köszönöm. A az április második és 30-án elfogadott szövegek elérhetők, van-e valakinek kifogása a szövegekkel kapcsolatban, úgy látom nem. Akkor a jegyzőkönyv ezzel jóváhagyottnak tekintjük. Ügyrendi kérdése van? ügyrendi kérdés igen szeretném a következőt kérni április ten én négy nappal ezelőtt az eu parlament brüsszelben a, az egyikünk állampolgári kezdeményezésére vonatkozóan meghallgatást tartott. Hannes Svoboda, az SND frakció elnöke egy adáson vett részt. Hadd szakítsam félbe ha lehet először a szokásos adminisztratív